az ülést megnyitom. a tanács következtetéseivel kapcsolatos vita előtt szeretném tájékoztatni a plenáris üléstermet, hogy a mobilitási csomaggal kapcsolatos helyzet okán melyel kapcsolatosan 1224 módosítót nyújtottak be, és ugyanennyi külön, illetve részenkéti szavazási kérelm is érkezett, miután a közlekedési szakbizottság elnökével konzultáltam, úgy döntöttem, hogy a 175-ös cikket alkalmazzuk, és visszaküldöm a dossziét a Transzakbizottsághoz, hogy végezze a szükséges előkészítő munkát. A consentire. Amely lehetővé teszi a plenárisnak, hogy hatékony módon szavazzon, tudatosan és világosan. Ezt a döntést úgy hoztam, hogy az összes kérést figyelembe vettem, többek között azt, hogy a módosítók nem megfelelő használatát megakadályozzuk. Ugyanakkor az is volt a célom, hogy világos legyen a szavazás a kulcspontokat illetően a plenesülés terem képviselőivel szembeni tisztelet okán döntöttem így, nem lehet hosszú órákig szavaztatni őket olyan módosítókról, melyeket nem tudtak megvizsgálni, és hogyha hétfőn kialakult többséget tekintem, a hiba határ nagyon magas lenne ezen módosítók szavazásakor. A 206 per 6-os cikk alkalmazását illetően azt kérem a Transzak Bizottságtól, hogy sürgősséggel üljön össze kedden vagy szerdán jövő héten, és a plenáris elé bocsássa munkája gyümölcsét megfelelő időn belül, hogy a következő április első ülésszak alatt a következő héten Brüsszelben szavazni tudjunk erről ahogy az első szabályzat 175. cikkében szerepel, a külön, illetve részenkénti szavazási kérelmekre vonatkozó módosítók illetkat illetően, amelyeket a képviselők legalább egyharmada nem támogat, ezeket nem bocsátjuk szavazásra a plenáris teremben. Ezen kívül tilos lesz további ilyen külön vagy részenkénti szavazási kérelmeket beadni remélhetőleg a Transzakbizottság meg tud majd felelni a rákiosztott feladatnak. A döntésem fényében, mely szerint ezt az anyagot a Transzakbizottsághoz visszautaljuk, hogy a módosítók problémáit a szakbizottság megoldja, a 187-es cikk alapján a módosítók a szükséges képviselői számkorlát okafogyottá vált. Ertú képviselő. Tessék. Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen. Köszönöm szépen, elnök úr, nyilvánvalóan az ön döntése ez, ezt tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor gondolkodjunk el azon, hogy a 175-ös cikk azt is mondja, hogy a szakbizottságban a szakbizottsági tagok egy harmada dönthet, hogy vajon a módosító indítványokat újfent el tudta a parlamentnek. Ez biztosan el lehet érni, az, hogy egy hét múlva ugyanezen helyzettel szembesülünk, mint most, a Transzakbizottság jelen formájában nem tudja megoldani ezt a problémát. Egy héttel csak elhalasztjuk azt. Én kérem, hogy a napirendnek megfelelően járjunk el. Elnök, ahogyan az eljárási szabályzatban szerepel, képviselő úr, konzultáltam a Transzakbizottság elnökével, és ő azt mondta, hogy képes lesz ezen a tevékenység elvégzésére. Kilonen asszony. arvoisa herra puhemies ihan tekninen työ. Köszönöm, elnök úr. Ez egy technikai kérdés. A 175-ös cikk magáról a szövegről szól, amelyet a szakbizottságnak benyújtottak. Tehát itt most mi a konkrét jogi helyzet? Ugyanis a kiküldetésről és a pihenési időkről van szó, ez nem a szakbizottságtól érkezett, hanem más-más módokon kerültek bele ezek a szövegbe. Tehát mi itt a helyzet az eljárási szabályzattal? Képviselő asszony, zárjuk le a vitát, ezzel kapcsolatosan nem tudunk vitát nyitni. Tájékoztatom Önöket arról a döntésről, amelyet hoztam az eljárási szabályzat értelmében. Konzultáltam a közlekedésügyi szakbizottság elnökével. A gond az, hogy nagy számú módosító van, illetve nagyon sok külön szavazásra irányuló kérelem. Mivel vannak olyan elemek, amelyeknél ö, problémák léphetnek fel, és olyan elemek, amelyek szerint a módosítók egy része lényeges tartalommal rendelkezik, tehát nem ö, csupán obstrukcióval kapcsolatos ö, módosító, ezért úgy döntöttem, hogy így járok el tekintettel a bonyolult helyzetre. Ugye ahelyett, hogy 4000 szer szavaznánk, jobb elfogadni a Transzakbizottság hajlandóságát, és a jövő héten, hát ha nincs megoldás, akkor az összes módosítóról szavazunk majd. És kérem a képviselőket, hogy komolyan szavazzanak. Láthattuk a múltkori döntést, és hogyha 3000 szavazás van a plenáris ülésteremben, akkor olyan dolgokról szavazunk, amiről senki nem tud. Ugye a módosítók tömbösítését, illetve az ECR azt kérte, hogy az összes módosítóról szavazzunk, tehát a tömbösítés ellen volt, erre joga van, külön szavazis, szavazásokat is kértek még pluszban. Ez több órán át húzódhat, és nem hiszem, hogy helyes a plenáris ülésteremmel szemben. Tehát zárjuk le, a Transzakbizottság elvégzi a munkáját, és meglátjuk, hogy a következő plenáris ülés szakon, az első plenárison, mini plenárison, áprilisonban szavazunk-e. Ha 6000 kell szavazni, akkor szavazunk majd. Én egy kísérletet teszek arra, hogy a képviselők megfelelő körülmények között tudjanak szavazni meg vagyok győződve erről, mert Deli asszony azt mondta, hogy jó munkát tud végezni, erről biztosított engem és a Transzak munkájáról tudunk majd szavazni. Hogyha 6000 módosítót nyújt be a TRAN, akkor 6000 módosítóról szavazunk majd a következő alkalommal. Ezzel a vitát lezárom, és most pedig áttérünk Del Consiglio. a tanács következtetéseivel kapcsolatos pontra. Az európai La dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione tehát a napirenden szerepel az Európai Tanács március 21-22-e ülésének következtetései című pont. Donald Tusktól és Jean-Claude Junckertől elnézést kérek ezen késedelem miatt, de ahogyan tudják, a mobilitási csomag sok vitát, sok megosztottságot eredményez a tanács és a bizottság érdekében. Arra kényszerültem, hogy a döntésemről tájékoztassam az üléstermet. Tusk úr, a szó. Grazie. President Tajani. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. A tavaszi Európai Tanács foglalkozott az európai gazdasági helyzettel, a megnövekedett globális verseny kontextusában. A vezetők megállapodtak arról, hogy a gyors gazdasági tempó fontos a jóléthez, illetve a nemzetközi szerepünk előmozdításához. Ennek következtében egy sor kezdeményezéssel éltek. Először is az Európai Tanács megállapodott abban, hogy az egységes piacot meg kell erősíteni, el kell mélyíteni, különös tekintettel a digitális és szolgáltatás gazdaságra. Az indokolatlan korlátokat le kell bontani, és nem szabad új korlátozásokat létrehozni. Az Európai Bizottságot arra kérték fel, hogy 2020 márciusáig egy hosszú távú cselekvési tervet hozzon létre a jobb, az egységes piaci szabályok jobb végrehajtása érdekében. Következő pont az volt, hogy megvitattuk az európai iparra váró kihívások problémáját, mivel itt több millió állásról van szó Európában, az Európai Bizottságot felkértük arra, hogy az EU ipari jövőjével kapcsolatban álljon elő egy jövőképpel, amely tartalmaz konkrét intézkedéseket. A harmadik téma az volt, hogy az EU-nak fejlesztenie kell a digitális, digitális gazdaságot, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára és a, az adatokra. Ebben a kontextusban támogattuk az 5G hálózatok biztonságával kapcsolatos lépéseket. A bizottság egy ajánlást tett tegnap ezzel kapcsolatban. Végezetül a kereskedelem témája is felmerült, az Európai Tanács egy ambiciózus, kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi környezetet szeretne kialakítani. A vezetők Folytatni szeretnék a vitát a közbeszerzési eszközökről, illetve eszközről, illetve gyors végrehajtását szeretnék a 2018. július 25-i Egyesült Államok EU közös nyilatkozatnak beszéltünk még a Kínával tartott kapcsolatokról. Jövő hónapban lesz egy EU-Kína csúcs, ezen kívül lesznek további találkozók és csúcs találkozók a kínai vezetőkkel ezért is fontos, hogy megegyezzünk egy koordinált európai megközelítésben. Kidolgoztuk azokat a pozitív lépéseket, amelyek a globális, amelyek mentén együttműködhetünk globális kérdésekben beleértve a kereskedelmet. Közös érdekünk, hogy fenntartsuk a kereskedelmi mozásokat, mozgásokat, amelyek a szabály alapú kereskedelmi rendszernek köszönhetőek. Ahhoz azonban, hogy ez a rendszer tovább működhessen, azt napra készé kell tenni. Az EU szempontjából ez azt jelenti, hogy a WTO-t komolyan meg kell reformálni, különös tekintettel az ipari jellegű, az ipari támogatásokra. Szeretnénk, hogyha Kína ebben partner lenne, és úgy vélem, hogy nem szabad feladnunk ezt az igényünket. Ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti, szeretnénk befejezni a tárgyalásokat a beruházási eszközről már jövőre. Mindezt a következő csúcson megtárgyaljuk a kínai vezetéssel és természetesen elképzelhetetlen, hogy az emberi jogokról ne beszéljünk. Lehet, hogy régi módi vagyok, de úgy gondolom, hogy az emberi jogok legalább annyira fontosak, mint a kereskedelem. Emellett a vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a klímaváltozásban is érjünk el lépéseket. Bár vannak eh, vélemény különbözőségek, eh, visszatérünk erre júniusban, és tovább folytatjuk a eh, párbeszédet. Az EU hosszú távú klímastratégiájának megalkotására kaptak megbízást a miniszterek összhangban a párizsi megállapodással. Ami a Brexitet illeti, ahogy May miniszterelnök kérte, az Európai Tanács úgy döntött, hogy jóváhagyja az úgynevezett Strasburgi megállapodást. Az 50 cikk szerinti időszak rövid kiterjesztését is megtárgyaltuk. Kész szenárióval számolunk. Amennyiben nincs megállapodás, eh, illetve nem fogad el ilyet ezen a héten a brit alsóház, akkor egy technikai meghosszabbítás lesz eh, május 22-ig. Hogyha, hogyha elnézést, hogyha elfogadják, akkor május 22, hogyha nem fogadják el a alsóházban, akkor az Európai Tanács április 12-ig hosszabbítja meg az időszakot. Eh, és ennyi időt ad az Egyesült Királyságnak, hogy jelezze, hogyan kíván tovább lépni. Ahogy azt mondtam, az Európai Tanácsban. Április 12-e a kulcsfontosságú dátum abból a szempontból is, hogy Nagy-Britannia eldöntse, hogy akar -e európai parlamenti választást tartani. Április 12 tehát egy határozott időpont, a Brit, Nagy-Britannia addig dönthet a felajánlott megállapodás, a megállapodás nélküli távozás, vagy az 50-es cikk visszavonása között. Itt szeretnék egy személyes megjegyzést is tenni a képviselők előtt. Az Európai Tanács előtt azt mondtam, hogy nyitottnak kell lennünk egy hosszú halasztásra is, hogyha az Egyesült Királyság át akarja gondolni Brexit stratégiáját. Ez természetesen azt jelentené, hogy az Egyesült Királyságnak részt kell vennie az európai parlamenti választáson. Ezt követően voltak olyan hangok, amelyek szerint ez önök számára, vagy egyesek számára nem lenne szerencsés. Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan Pont nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a 6 millió embert, aki aláírta a brit petíciót az elmúlt napokban. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az 1 millió embert, aki Londonban menetelt, vagy akik benne akarnak maradni az Európai Unióban. Ők ugyanis úgy gondolhatják, hogy a brit parlament nem képviseli őket megfelelően, de adott esetben úgy gondolhatják, hogy önök megfelelően képviselik őket, mert ők európaiak. Köszönöm. Thank you very much. Next speaker is... Köszönöm következő felszólaló Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnök. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a képviselőket is. Egy igen esemény gazdag hét áll előttünk, és nagyon sok érdekes fejlemény előtt állunk. Ahogy azt az Európai Tanács elnök az imént mondta, a múlt héten volt egy tanácsi ülés, amelynek az összes következtetését elegáns módon bemutatta a tanács elnöke. Nagyon sokat beszéltünk Kínáról. Ez kevésbé volt bonyolult, mint amikor Nagy-Britanniáról beszéltünk. És mondtam már néhányuknak azt is, hogyha összehasonlítanám az Egyesült Királyságot egy szfinxel, akkor a szfinx szinte nyitott könyvnek tűnik. és meglátjuk majd, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Nagyon sokat beszéltünk tehát Kínáról. A bizottság március 12-én bemutatott egy Kína stratégiát. Ezt a dokumentumot jól fogadták. Egyetlen állam vagy kormányfő sem tiltakozott a Kína stratégia általános vonalával szemben és tegnap volt alkalmam az Európai Tanácsról is megvitatni ezt, Macron elnök meghívására. És nagyon egyértelműek voltunk Kínával kapcsolatban. El kell érni, hogy Európában és Kínában is mindenki megértse, hogy mi stratégiai partnerek vagyunk, és ez egyúttal riválisok is. Sok beszélgetés során úgy éreztem, hogy a kínai partnerek nem szeretik ezt a szót alkalmazni, de hát versenytársak vagyunk, ezért fontos, hogy Európa ne tűnjön alárendeltnek, hanem nyitottnak. Fontos, hogy az európai vállalatok jogai ne sérüljenek. normális feltételek mellett kell versenyt biztosítani az európai vállalatoknak Kínában, ugyanúgy, ahogy a kínai vállalatoknak is. Mi tiszteljük Kínát, de ugyanakkor azt is akarjuk, hogy Kína is tiszteljen minket. A kereskedelmi kapcsolatoknak kölcsönösségen kell alapulnia. A magunk részéről megköveteljük, hogy egy beruházási megállapodást is kössünk. Mi azt szeretnénk, hogyha az a munkacsoport, ami létrejött Kína és az Európai Unió között, és amely a WTO reformon dolgozik, az jól tudjon dolgozni és előre haladni. A Brexitről nem mondok semmit, mert mindent elmondtak már mások. Merci, monsieur le président de la Commission européenne. Köszönöm az Európai Bizottság elnökének. Azt is, hogy tiszteletben tartotta a hozzászólási időt, és azonnal meg is adom a szót az Európai Néppárt elnökének, Manfred Webernek. Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt parlamenti elnök úr, bizottság elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm először is eh, a jó döntést a Brexittel kapcsolatban, Tusk úr. Úgy gondolom, hogy a tanács helyes döntést hozott, eh, először is azért, mert eh, az elv ugye az volt, hogy tisztázás nélkül nincs hosszabbítás, ugyanis nagyobb világosságra van szükség brit oldalról, emellett a 440 millió ember, európai ember számára is jogbiztonság kell, politikai biztonság kell a választásokkal kapcsolatban. Eh, ahhoz is, arra is reagálnék, eh, hogy amit ön mondott azokról, Eh, akik eh, amellett eh, kardoskodnak, hogy ez Nagy-Britannia benne maradjon az Európai Unióban. Sok sikert kívánunk neki, de a jogi hely, nekik, de a jogi helyzet az, hogy Nagy-Britannia arra törekszik jelenleg, hogy kilépjen az Európai Unióból. Nekünk meg kell tudni magyarázni a polgároknak, hogy egy olyan ország, amely távozni akar, ugyan miért akarna beleszólni az Európai Unió távolabbi jövőjébe. Tehát a tanács döntése, hogy felvilágosítást kérünk a britektől, hogy mit akarnak, az egy jó döntés volt. A brit parlamenti kollégáinknak sok sikert kívánunk, reméljük, hogy ügyesebben járnak el, mint a kormány tette. Ott vannak a különböző választási lehetőségek, ezek elég jól le vannak írva, ezek közül kell majd választaniuk. A második kérdés a gazdaságra vonatkozik. Az EPP teljes mértékben támogatja a gazdaság megerősítését, a kereskedelem, hanem az innováció megerősítését, és valóban a kínai kérdés prioritás, és ezzel kapcsolatban zajlik a csúcs előkészítése. Nagyon örülök, hogy a kiinduló pont közös, ami azt jelenti, hogy az együttműködés Kínával közös elveken, értékeken kell, hogy alapuljon. Nyilvánvalóan van egy rendszerbeli, egy, egy verseny a politikai rendszerek között azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk a társadalomról, arról, hogy hogyan kell a társadalmat megszervezni, megszervezni. Nyilvánvaló, hogy ez is része kell, hogy legyen a párbeszédnek Kínával. Van egy pragmatikus eh, megközelítés az EPP részéről a párizsi megállapodással kapcsolatban. Kína a mi oldalunkon áll ebben, eh, szabadkereskedelemben Kína szintén egy partner, hiszen mi kiállunk a szabadkereskedelem mellett, tehát alapvetően egy pragmatikus megközelítésre van szükség Kínával kapcsolatban, de a harmadik dolog is fontos, ne legyünk naivak, meg kell védeni az iparunkat, főleg a kulcsfontosságú iparokat itt az Európai Unióban, és az EPP ezért úgy gondolja, hogy a versenypolitikánkat át kell gondolni, hogy a legnagyobb európai cégek megfelelően tudjanak meg a világon működni. Köszönöm, elnök úr. E, még egy dologról szeretnék beszélni, ez pedig az alapvető jogok kérdése az Európai Unióban. Elnök úr, tisztelt Tusk úr a hetes cikket illető kérdés merült fel Lengyelországot és Magyarországot illetően, és azt hiszem eddig nem volt alkalom arról, hogy a tanácsban ezen eljárásról beszélnek. Ez nagyon sajnálatos, hogy nem volt ilyen alkalom a pártom. Ugye sokan értesültek arról, hogy nagyon intenzív vitát folytatott le ezen kérdésről, és úgy döntöttünk, hogy a fidesz a magyar kormányzó pártot felfüggesztjük, megvontuk az összes tagsága járó jogát ezen pártnak, ez egy jelzés Magyarország által választott utat illetően. Ezt a néppárt többséget támogatta ezt a döntést, és nem tudom, hogy a tanácsban mikor kerül terítékre végre ez a téma. Az állam és kormányfők egymást persze megtámadják, de az, hogy leüljünk egy asztalhoz és beszéljünk a kérdésről, az egy másik dolog. Azt hiszem, hogy a pártnak kell ezzel foglalkozni, a liberálisok, a szociáldemokraták, román barátok ezen kérdéseket felvetik, döntéseket hoznak, hogyha szükség van erre, és jó lenne, ha ezen túlmenően egy további lépést is megtennénk. A hetes cikket illetően ugye nem vezet ez gyors eredményekhez, ami kívánatos lenne, ezért egy következő lépés, egy jogállamisági mechanizmus létrehozása lenne a kívánatos, ahogyan ezt javasoltuk már. A parlament részéről sok kolléga dolgozott ezen a dosszén, hogy egy kötelező mechanizmus legyen, független értékelés, és rendszeresen, esetleg éves jelentések formájában. És ne csupán a kelet-európai országokat vizsgáljuk, hanem az egész Európai Uniót, az alapjogokat kell itt megvizsgálni, automatizmusra van szükség, az Európai Bíróság elé kell tenni ezen ügyeket adott esetben, és szankciókat is ki kell szabni, hogy az európaiak jogait érvényesíteni lehessen. Kínával csak akkor tudunk versenyezni, hogyha az alapjogokat illetően is, hogyha az Európai Unióban ezen jogokat valóban élettel töltjük meg úgy szintén. Ezért Tusk tanácselnök úr, jó lenne, hogyha ezt a témát végre az Európai Tanács napirendre venni, hogy az európai ügyekről is végre szó essék ott. Köszönöm. La parola, Elnök, Bulman úr következik a szocialista frakció elnöke. Elnök úr, tisztelt kollégák! Két nap van még, még mindig két nap az eredetileg előirányozott Brexit dátumig. Két nap. Tusk elnök úrnak igaza volt, hogy az Európai Tanács elővigyázatos volt ebben a helyzetben hogy elkerülje a legrosszabbat. Azonban hadd kérdezzem meg ma, két nappal az eredetileg tervezett kilépési dátum előtt. Mikor fognak a brit népnél bocsánatot kérni azok, akik a Brexitet szorgalmazták az elmúlt két év hibái miatt? mikor fogják végre kijelenteni, hogy nem tudják, hogy mit tesznek, hogy hazudnak, és minden lehetséges hazugsággal, fondorlattal előidézték ezt a helyzetet, amiből senki nem tudja a kiutat. A GDP 10%-kal is csökkenhet, és hazudnak önök az embereknek, nem tudják, hogy hogyan tovább. Over your get back control of az életüket, illetve a stabilitásukat, annak a fölötti ellenőrzést szerezzék vissza, és kérjenek bocsánatot a brit néptől, ez a fő üzenetem ma. Köszönöm Tusk elnök úrnak mindazt, amit tett annak érdekében, hogy megvédje az európai polgárokat. Ez egy nagyon tisztességes lépés volt, és eh, ezt is ki kell mondanunk. Igen, európaiak vagyunk, és senki nem csaphatja be a brit népet, hogy a nép továbbra is részt vegyen európai ügyei, ügyeinek alakításában, amíg meg nem történik a kilépés. Ha a helyzet továbbra is így marad, akkor egyetlen választásunk van, kérdezzék meg az embereket. Igen, Tudom, hogy ezt miért nem akarják megtenni, mert félnek ettől. Ez lesz a megoldás, és a britek majd megmondják, hogy merre induljunk. Ők az egyetlenek, akik tudják, hogy merre kellene indulni. Hadd mondjam el, hogy azt hiszem, hogy természetesen a brit fejlemények sok mindent elhomályosítottak, amelyet sürgősen szabályozni kellene. Azt hiszem, hogy a május 9-i következő csúcs a nagy feladatokkal, a gazdasági fellendülés újraindításával foglalkozik majd egy fenntartható gazdaságot létrehozván, amely kíméli a földgolyót, biztosítja az erőforrásainkat, és minden ember számára igazságos esélyt kínál a részvételre, ez kell, hogy legyen a napirendünk, és csupán, ha öntudatosak vagyunk és erősek, akkor tudjuk megoldani a Kínával kialakult helyzetet. Realisztikusan ez azt jelenti, hogy Kína ugye egy nagyon erős partnerén növi ki magát, nem tudjuk ezt nem tudomásul venni, de öntudatosság, öntudatos irányvonal nélkül az európai modellt nem tudjuk megvédeni. Ezen együtt fogunk dolgozni. Az én frakcióm ezt támogatja. Köszönöm. Elnök. Az ECR frakció nevében Legutkó úr következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Mindig vannak jó és rossz hírek is, a jó hír az, hogy a tanácsnak sikerült a az időrendben megállapodni, és ezt az Egyesült Királyság is elfogadta, és remélhetőleg ezen a határidőn belül sikerül megoldást találni. De hogy ha hagyjuk a briteket a britekre, én az Európai Unió miatt aggódom. A rossz hír az, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy még mindig ugyanazt az eltántorító politikát folytatja, amit korábban, ami gyakorlatilag két elemből áll. Először is megbüntetni az Egyesült Királyságot, azzal, hogy nem lesz megállapodás. Ennek az a célja, hogy a jövőben senkinek ne legyen kedve az ő nyomdokaikba lépni, és másodszor pedig, hogy megalázzák az Egyesült Királyságot azzal, hogy arra ösztönözik őket, hogy visszavonják a Brexitet, például azzal, hogy egy második népszavazást szerveznek. És azt az érvet használni, hogy nagyon kicsi többséggel dölt el a Brexit, ha ez a másik irányba dölt volna el, hogyha ugyanilyen kicsi többséggel nyertek volna a maradni kívánók, akkor ez a döntést ez a ház visszavonhatatlannak és kötelező érvényűnek, örökérvényűnek tekinteni. Nem is említve azt, hogy egy népszavazás megszervezése az Európai Unió egy elég furcsa demokrácia felfogását mutatná. De rossz hír az is, hogy milyen öndicsérő hangnemben beszélnek itt egyesek, de itt most nem ennek van itt az ideje. Juncker elnök úr, Tusk elnök úr, valljuk be, hogy ez volt a leginkább válságos időszaka az európai integrációnak. A Brexit csak egy a válságok közül. és mindazok, akik a fontosabb döntéseket meghozták az Európai Unióban, felelősek ezért, ne csapják be magukat, nagy felelősségük van ebben, tisztelt Uraim, és a hölgyeknek is. Macron elnök nemrég levelet küldött mindenkinek Európában, és azt javasolta ebben, hogy folytassuk a centralizációt. És az ebben a különös, hogy ő ezt európai reneszánsznak nevezte. Úgy tűnik, hogy ő nem érti a szavakat, amelyeket használ. Az európai alkony az ideillőbb lett volna. Természetesen a Brexitnek ketyeg az órája, és ezt mindannyian tudjuk. Várjuk a londoni fejleményeket, és reménykedünk benne hogy jó irányba haladnak, de fel kell készülnünk többféle erre, és fel kell ajánlanunk minden segítséget, amit csak tudunk, mert ez a mi problémánk is, bármi lesz is az eredmény. És a britek döntését tiszteletben kell tartani. De ketyeg már a visszaszámlálás az Európai Unió számára is, és meg kellene hallgatnunk a szavazóinkat Európa szerte. Egyre több választó választást, változást akar, és a változás be is fog következni. Köszönöm. A liberálisok nevében Ferhostat úr. Szerint először is Legutko úrnak szeretném mondani, hogy totálisan téved akkor, amikor azt gondolja, hogy itt most az Európai Unió meg akarja büntetni, vagy meg akarja alázni Nagy-Britanniát. Nagy tisztelettel vagyunk ez iránt a nagy nemzet iránt. A probléma azonban az, hogy a, a Tori párton belüli események okozzák a britek megalázását. Itt sincsenek, nincsenek is itt. Farázs úr van csak itt, ami meglepetés, mert én azt hittem, hogy most éppen valahol tüntet vagy menetel. Mennyi, mennyi hány mérföldet menetelt? Túl sokat, nem? Ön egyre inkább a Blackadder sorozatban szereplő Hague Marshallra emlékeztet engem, aki a londoni irodájából irányított, ön pedig itt üldögél a Strasbourg irodájában, miközben az ön emberei az esőben, a hidegben menetelnek. Ön így gondolja a felelősségvállalást. Szeretnék emlékeztetni Churchill szavaira is, A siker az, hogy az egyik kudarcról megyünk tovább a következő kudarcra, anélkül, hogy elveszítenénk a lelkesedésünket azt gondolom, hogy ez a Churchill idézet nagyon jól leírja a brit alsóházi eseményeket, illetve mély asszony tevékenységét. Ma délután, kollégák, hogyha a ház elnöke megengedi, hiszen az ottani rendszer ettől teszi ezt függővé, 16 különböző lehetőségről szavaznak a képviselők, tehát úgy tűnik, hogy a lelkesedés az kitart, ahogy ezt Churchill is javasolta. De az elmúlt hetek negatív kimenetele után ugye leszavazták az alkut, leszavazták azt, hogy alkú nélkül lépjenek le, leszavazták a második népszavazást is. Úgy tűnik mégis van fény az alagút végén, hiszen a letvin módosító megszavazásával két évi tárgyalás után végre lesz egy pártok közötti együttműködésen alapuló megoldás a konzervatívok és a munkáspárt együttműködésén alapuló megoldás. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen egzisztenciális kérdés, mint a Brexit, csak pártokon átnyúló megállapodással zárható le, ahogy azt mi is tesszük itt ebben a parlamentben. És én azt remélem, hogy az, hogy április 11-ig időt adunk nekik, arra vezet majd, hogy az egyik opció megkapja a többséget a az észszerű Brexit hívők, illetve a maradáspártiak között. Én a kemény Brexit híveivel nem is számolok, mert ők nem annyira az ország érdekeit nézik, hanem a konzervatív párton belüli hatalmi harcokkal vannak elfoglalva, hogy ezt láttuk az egész Európai Parlament nevében mondhatom talán, elnök úr, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy ezt a megállapodást aláírjuk, és akár megváltoztassuk a politikai deklarációt is, akár két módon. Először is kötelezőbbé tehetjük mindkét fél számára, ami ugye a nyilatkozat elnevezésből egyelőre nem egyértelmű. Ráadásul a politikai nyilatkozatban beszélhetünk egy sokkal intenzívebb kapcsolatról, mint ami a politikai deklarációban jelenleg szerepel, és azt remélem, hogy ez az elmélyült együttműködés, és utalok most itt arra, amit Tusk úr is mondott, ez lesz a, ezt magába hordozza majd a jövőt. Én egyébként nem vagyok olyan optimista, mint ön, bár optimistának tartom magam, de én úgy gondolom, hogy ha nem is most, de egy-két generáción belül Nagy-Britannia vissza fog térni az európai nemzetek családjába, ugyanis ott a helye, nem pedig az EU-n kívül. De ez nem most következik be, hanem majd később. Az egymillió millió ember menete Londonban, a 6 millió ember által aláírt petíció néhány nap nappal ezelőtt ebbe az irányba mutat. És ami pedig a polgárok bizalmát illeti, Barney és Juncker úr, tudom, hogy Nagy-Britannia egyoldalúan eh, elismeri a megállapodásban a, a polgárokat, és Barnier részéről is ugyanilyen egyoldalú nyilatkozat eh, született a kontinensen élő britekkel kapcsolatban. Eh, én azt gondolom, hogy itt most ideje Anna eljött az ideje annak, hogy ezt formalizáljuk, mind a két ház együttműködve. Tehát még hogyha a legostobább dolog történik is, tehát Nagy-Britannia kis zuhan az Európai Unióból, ezek az egymás területén élő polgárok ne legyenek áldozatai ennek a két éve zajló komédiának. Köszönöm. Grupo de Verdi, la parola. A zöldek nevében Smith képviselő következik. President, uh, thank you. Elnök úr, köszönöm. Jó reggelt, uh, kollégák! milyen szomorú helyre jutottunk eh, a Brexitben, ez egy tragédia. Eh, olyan sok mindenen kellene eh, dolgoznunk közösen, és mindezt egy saját magukra mért csapás miatt nem tudjuk folytatni. Még most az utolsó órában sem sikerült döntést hozni arról, hogy mit akarnak. Az 50-es cikket konkrét terv nélkül indították el, és most szeretnének végre megállapodásra jutni. A, a skót parlament pedig azzal próbálkozik, hogy visszavonja az 50-es cikket. Az összes párt, kivéve a konzervatívokat, egyetért abban, hogy a legjobb Brexit az lenne, ha egyáltalán nem lenne Brexit. Tehát, kedves kollégák, ne ö, zárják most a, az arcunkba az ajtót. Nagyon sokan vagyunk ö, Skóciában, akik ö, szeretnénk ö, ebben a nemzetek családjában maradni de nem ez lesz az utolsó beszédem ebben a házban. 15 éve vagyok itt. Nem tudjuk, hogy mi lesz az Egyesült Királyság jövője, és azt sem tudjuk, hogy mi bármelyiknek a jövője, hiszen a populizmus egyre terjed más országokban is, de Skócia egy európai nemzet. Mi Örülünk a nemzetközi szolidaritásnak, a szabad mozgásnak. Ha az Európai Unió nem létezne, akkor ki kéne találnunk valami hasonlót, és annak Skócia része akarna lenni. Önöknek, mint szakértőknek meg kell eh, birkozniuk ezzel a kérdéssel, és tisztelniük kell az Egyesült Királyság alkotmányát, és eh, sajnálom, hogy eh, ilyen partnereik vannak a másik oldalon, de ami Skóciát illeti, ha minket akaratunk ellenére eltávolítanak ebből a nemzetcsaládból, akkor a függetlenség lesz az egyetlen útunk arra, hogy visszakerüljünk. Kedves kollégák, nem kérek senkit arra, hogy vegyen részt a mi belpolitikai harcainkban, de kérem, hogy hagyják égbe a villanyt, hogy visszataláljunk. A GUE frakció nevében Címer képviselőszony kap szót. Elnök úr, elnök urak, tulajdonképpen régóta újra ugyanazt a vitát folytatjuk le, nem kapunk konkrét válaszokat, hogy mi történik majd, és hogyan tudjuk megoldani ezt a dilemmát, melynek különböző okai vannak. És hogyha mindezt tesszük, azt teljes tisztelettel teszük olyan emberek iránt, akik a Brexit mellett döntöttek a népszavazáson, teljes tiszteletünk azoké az embereké, akik a hétvégén Londonban tüntettek, teljes tiszteletünk azoké az embereké, akik egy online petíciót írtak alá, és teljes tiszteletünk azon embereké, akik Nagy-Britanniában és Írországban, valamint az EU-ban nagyon erőteljesen érintettek lesznek a Brexit következményeitől. Teljes tiszteletünk az Európai Házé is, a parlamenté, nem sokára következnek a választások és jó lenne, hogyha a választók ide képviselőket tudnának küldeni az Európai Parlamentbe, de ennek csak akkor van értelme, hogyha hosszabb időről beszélünk. Negyed év, fél év erre mandátumot adni, ez értelmetlen az emberek arra várnak, hogy végre válaszokat kapjanak, és különösen Tusk úrhoz és Juncker úrhoz fordulok, hogy kérem, hogy erőteljesebben fókuszáljanak azon emberek jogaira, akik a rendezetlen Brexit után harmadik országokbeli státuszt kapnak majd. Meg kell védenünk az életüket, biztonságukat, családtagjaikat. És azt is mondom önöknek, hogy együtt még egyszer tudatosan hangoztatom, hogy az Írország és Észak-Írországi polgárok helyzetét is meg kell vizsgálnunk. És hogyha nincs megoldás a Vámunióból való kilépés, a belső piacról való kilépés vonatkozásában, mindenféleképpen el kell kerülnünk a kemény határ kialakítását, és tiszteletünk azon emberek is, akik Írországban problémákkal küzdenek. Hogyha népszavazást követelnének az, a szigetük egységességéről, akkor azt is támogatnánk. Köszönöm. E az EFDD frakció nevében Farage úr következik. Oh, Én úgy gondoltam, hogy eh, Hague tábornok eh, Ön tudja, belga miniszterelnökként, volt miniszterelnökként, hogy Hék tábornok mentette meg Belgiumot, és aztán hozzájárult ahhoz, hogy megverték a birodalmi német csapatokat, tehát önnek inkább dicsőíteni kellene Hég tábornokot. Én azt gondolom, hogy a nemzeti megalázás az a múlt héten a csúcson következett be, hiszen egy olyan miniszterelnökünk van, akinek nincs jövőképe, és nem tudja a, az ígéreteit megvalósítani. Ilyen ígéret volt az, hogy pénteken az EU kikerül, a Nagy-Britannia kikerül az EU-ból, nem fog ez most tört, megtörténni. Itt most egy lassított felvételen árulják el a brit népet, illetve annak népszavazási eredményét. Ez a visszavonási szerződés, és akkor most visszamegyek az első világháborúra. Ugye az első világháborút a Versailles szerződés zárta le, ez ennek megfelelője, hiszen jóvátételt kell fizetnünk, 39 milliárd dollárt a semmiért cserébe. Emellett nemzeti területünk egy részét meg akarják szállni, Észak-Írországról van szó, ez a szerződés rossz szerződés, elfogadhatatlan, ez nem Brexit, és nem is fog átmenni átmenni a parlamenten. Én tudom, hogy önök rendkívüli izgalomba jöttek azzal kapcsolatban, hogy a brit alsóház mit fog csinálni ma. Én elmondom önöknek, valószínűleg a Vámunió és az emberek szabad mozgása mellett fognak kiállni. De még ha ezt is teszik, szinte elkerülhetetlen lesz az 50-es cikk meghosszabbítása. És fel kell tenni a kérdést, hogy önök tényleg ezt akarják? Önök azt akarják, hogy a Brexitről szóljon az elkövetkezendő néhány év is itt Európában, más ambícióikat hátraszorítva? Tényleg azt akarják, hogy Nagy-Britanniában meg kelljen vívni az európai parlamenti választásokat, és egy nagyszámú kilépéspárti képviselő kerülne ide, miközben önök éppen harcolni akarnak a populizmussal, ahogy önök hívják. Azt akarják, hogy én visszajöjjek ebbe a házba, tényleg? Na ugye. És mindez miért? Azért, mert a Brexit úgy is meg fog történni, be fog következni. Tusk úr, hogyha ön azt gondolja, hogy meggondolták magukat a britek a Brexittel kapcsolatban, akkor önnek téveszmei vannak, uram. Mert a kutatások azt mutatják, hogy nagyobb többséggel nyerné meg a kilépők közössége a népszavazást. E, Barnier és Juncker úrnak én e, gratulálok, hiszen elkészítették az alkú nélküli változatot, ami azt jelenti, hogy nem lesz katasztrófa, és még a no deal esetén sincs különbség látható határa Észak-Írország és Írország között. Én azt szeretném önöktől kérni, hogy április 12 után ne adjanak több halasztást Nagy-Britanniának, hadd távozzon az EU-ból, és mindenki utána végezze a maga dolgát. Köszönöm. Az ELNE frakció nevében Batten úr következik. Köszönöm. Anglia és a brit szigetek hosszú történetében még soha nem szenvedett el ekkora nemzeti és nemzetközi megalázást. Nem vezették még ilyen kvizlingek hazaárulók Nagy-Britanniát, mint most. Theresa Maynek vereségbe sikerült fordítani a győzelmet, oly módon, amit még soha nem látott a világ. Az ő úgynevezett alkúja megállapodása feltétel nélküli fegyverletétel. Azonban itt most nem egy külföldi haderő vert meg bennünket, hanem azok, akiknek a feladata az lett volna, hogy a szabadságunkat, szabadság jogainkat védjék, átadják tartják azt egy idegen hatalomnak, az Európai Uniónak. Azonban a végső fegyverletétel még nem következett be, hiszen mély asszonynak még további megalázkodásra van szüksége amennyiben nem lép ki az Egyesült Királyság, akkor azzal hivatalosan véget ér a demokrácia Nagy-Britanniában. Ugyanakkor nem lehet rabszolga sorba taszítani egy népet, amely szabad akar lenni nem lesz nincs olyan megállapodás, amely össz, oda tudja kötni az EU-hoz Nagy-Britanniát, ha azt a nép nem akarja, hiszen egyetlen parlament sem kötheti meg a következő parlament kezét Nagy-Britanniában. Az angol alkotmány erősebbnek fog bizonyulni, mint bármilyen EU megállapodás vagy szerződés. Március 29-én még Isten kegyelméből távozhatunk az EU-ból, de ha mégsem, akkor a brit függetlenségi párt mindent megtesz annak érdekében, hogy kilépjünk az elkövetkezendő években, és ha szükséges ehhez, akkor a, azt, ezt a munkát már a következő európai parlamenti választásokon elkezdjük. Független Sorai Boldóc képviselő. President. Köszönöm, elnök úr. Pénteken kellett volna egy történelmi napnak bekövetkeznie Nagy-Britannia történetében, amikor is 40 év tagság után az Egyesült Királyság újra független állam lehetett volna, egy olyan állam, amely együttműködik az Európa európaiakkal, viszont megszabadul a föderalista brüsszeli téveszméktől, és kezébe veszi újra a sorsát. Két év tárgyalás után a miniszterelnökünk egy megállapodásra jutott, amelyet azonban az alsóház kétszer leszavazott. Gyakorlatilag ez a megállapodás azt jelentette volna, hogy Észak-Írország a backstop miatt más jogi helyzetbe kerül, mint Nagy-Britannia többi része. A az északír DUP párt um, el akarja hagyni az Európai Uniót rendezett módon, ugyanakkor ez a megállapodás alá ásná a gazdasági egységét az Egyesült Királyságnak. Mi északír unionisták ezt az árat nem ha vagyunk hajlandók megfizetni. Bulman úrnak és Tusk úrnak lenne javaslatom. 17,4 millió brit választó mondta azt, hogy ki akarnak lépni az Európai Unióból. Azt gondolom, hogy ennek a háznak tiszteletet kéne mutatni ezen emberek felé, és bátorítani kellene az ő demokratikus választásukat. Ferhofstadt úrnak azt mondom, hogy a brit parlamentben megbízhat. Zimmer asszonynak pedig azt mondom, hogy a belfasti megállapodásban van egy beleegyezési rész, és csak az északír nép beleegyezésével lehet megváltoztatni Észak-Írország eh, alkotmányos státuszát, kérem erre emlékezzem. Lewandowski. Lewandowski képviselő kap szót. Tanácselnök úr, a honfitársaim mat meglepheti, hogy miket mondott ma itt Legutkó úr, amikor is rokonszenvét fejezte ki a Brexit iránt. Egyesek Lengyelországban talán egy polexitet óhajtanának, megpróbálván kivezetni Lengyelországot az EU-ból. A Brexit tanulságaiból Lengyelországnak is tanulnia kell azonban, és más európai országoknak is a mostanáig a Brexit egyetlen kedvező gyümölcse. A tömegtüntetések Európa mellett a szigeten, és azok hallgatása, akik 2017 előtt még máshogyan gondolkodtak. A Brexit történet mester történet, te annak, hogy hova is vezethet a felelőtlen cselekvés. Itt ugye egy egzisztenciális döntés elé állították a társadalmat, és nem viselik mások ennek a terheit. Gualtieri. Köszönjük szépen. Két percben eh, Gualtieri kolléga következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Mindössze két napra vagyunk eh, attól a dátumtól, amikor a Brexitnek be kellett volna következnie, és még mindig nem tudjuk, hogy mikor, hogyan, és még az sem, hogy egyáltalán megtörténik-e a Brexit. Ez nagyon sokat elárul arról, hogy az Egyesült Királyság kormánya hogyan kezelte ezt az egész folyamatot, de nagyon sokat elárul azokról a hazugságokról és képzelgésekről, amelyekkel a Brexitet eladták a népszavazás előtt. Ezek most nagy robajjal ledőltek a valósággal szemben, és kiderült, hogy mit jelent valójában elhagyni az Európai Uniót. Ez a valóság nagyon is egyértelmű azon milliónyi Egyesült Királyságbeli polgár számára, akik Londonban az utcára vonultak és egy jobb jövőt követeltek az országoknak, Ami szintén egyértelmű, hogy ennek a padhelyzetnek a megoldása Londonban rejlik, nem itt, Strasbourgban és nem is Brüsszelben. A hétfőn az alsóházban bekövetkezett szavazási eredmény reménysugarat adott arra, hogy ebből a padhelyzetből kikerüljünk a parlament úgy döntött, hogy közbelép és megszerzi az irányítást a Brexit folyamat fölött. Most pedig meglátjuk, hogy mit fognak lépni ennek a hatalomnak a birtokában. A politikai nyilatkozatokat mindig felül lehet vizsgálni, hogy az Egyesült Királyság és az EU viszonyát meg lehessen határozni. Mi örülnénk annak, hogyha ez időnként megtörténne. Ugyanakkor, ha az alsóház nem tud a Vámunió vagy az egységes piac mellett többséget szerezni, és az eddigi megállapodást sem hagyják jóvá, akkor komoly döntéseket kell hoznunk. Hogyha hosszú határidőt, halasztást kérnek, akkor ez abban az irányban mutatna, hogy vissza akarnak vonni a megállapodást, Ebben az esetben ezt nem tudjuk megengedni, de hogyha a Brexitet azért akarják felülvizsgálni, mert egy új választás népszavazás miatt kérnek időt, akkor ezt támogatni tudjuk. A mi frakciónk mindig egyértelműen mondta ezt, mert itt történelmi eseményekről van szó. Elhangzott az is, hogy szeretnénk őket visszakapni, de nem most. Mi mindig tiszteletben tartottuk a népszavazás eredményét, de ha az Egyesült Királyság nem távozik az Európai Unióból, akkor azt meg kéne ünnepelnünk, és semmit nem fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt most megakadályozzuk. Mr. Nicholson, one minute. Nicholson úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az elején elmondtam, hogy itt minden határon túl fogunk menni, nem csalódtam. A legelején azt is elmondtam, hogy azok az emberek, akiket én képviselek, soha nem fogják elfogadni, hogy Írországban egy határ húzódjon, és ez is még mindig áll. Azt szeretném mondani, hogy a backstop a belfasti megállapodást ásná alá, ami egy nemzetközi megállapodást, és most itt egyesek megfeledkeznek arról, hogy milyen alapelveken, alapelvekre épült ez a megállapodás. Észak-Írországban van egy csendes többség, akik szeretnék, hogyha Észak-Írország, az Egyesült Királyság és az Európai Unió is pozitív módon haladhatna tovább. Azt hiszem, tanulnunk kell a múlt hibáiból, és egy jobb jövőt kell építenünk, amelyben mindannyian együtt tudunk működni. És elnök asszony, engem még mindig nyugtalanít az, hogy még mindig fennáll az a veszély, hogy egyszerűen kizuhanunk az Európai Unióból. Ez nem Tusk úr hibája, nem Barnier úr hibája, senkinek sem a hibája, de ez a veszély még mindig fennáll, és remélem, hogy Tusk úr gondoskodni fog arra, hogy ez ne történjen meg. És hallottam az elhangzottakat, és elnök asszony, hadd mondjam még el azt, hogy ahogy a skót kollégám is mondta, lehet, hogy 30 év után ez lesz az utolsó beszédem itt a parlamentben, és hadd mondjam el, ez nagyon hosszú idő volt, nagyon élveztem ezt az időszakot, és mindazok, akikkel együtt dolgoztam, nagyon remélem, hogy úgy képviselni fogják azokat, akiket én eddig képviseltem. Köszönöm. Mr. Nicholson. Nicholson úr, milyen tapintatlan, hogy nem